Good afternoon. I am very surprised. Kezdjük el az ülést, az is inkább lássunk munkához, mert reggel 9 óra, 10 órakor kevesebben voltunk, mint most. Hát akkor el képzelni, milyen, mennyien voltak akkor reggel, ha ma ahhoz képest sokan vagyunk. Na de most lássunk hozzá. 13-as naprendi pont, 10%-os elektromos hálózat összekapcsolás cél elérése, felkészítés se az elektromos hálózatnak 2020-ra. Péter Erikson az előadó. Itt van velünk. Kezdjük el a veszmecserét. Mint jó tudják, konkrét lépést irányoznánk elő az Energiaunió irányába. A 10%-os interkonnektivitási cél nagyon fontos lehet. Különösen, hogyha ha realista célként tűzzük ki az energiauniót, nagyban hozzájárulna a belső elektronikus piac integrációjához is. Ilyenképp és az ellátás biztonságát is erősíteni Nagy lépés volna tehát, csak úgy, mint a gázellátás tekintetében a reverse flow visszaáramoltatás lehetősége, ugye az elektromos áram mindig reverse flow-ban megy az, az összekapcsolás tekintetében. Tehát az a 10%-os cél meg analóg módon összevethető a gáz backflow-val, a reverse flow-val. Péter Eriksson, parancsoljon! Köszönöm szépen! Egyetértek. A jelentésben foglaltakkal az inter konnektivitás körüli kérdés lényegi, és az Energiaunió sarokköve egyben, mert a kitűzött célok jelentős része attól függ részben, hogy képesek leszünk-e egy egységes, közös elektromos piacot létrehozni az EU-ban. Jelenleg még nem tartunk itt, ám ha elérjük ezt a célt, akkor nagyon sok más cél is megvalósul ezáltal. Ezért gondolom úgy, hogy kulcsfontosságú cél ez, dolgoznunk kell rajta, és örülök is az együttműködésnek kollégáim részéről, árnyékeladó kollégáimra gondolok itt. Nagyon jó szellemben jól haladtunk, jó eszmecserék folytak le közöttünk. Megpróbáltam a lehető legátláthatóbb és átfogóbb mindenkit bevonó módon dolgozni. Itt a fő kérdésekben kellett megállapodnunk. Lehet, hogy aztán a kompromisszumban is jól a dolgok, meglátjuk, attól függ, hogy haladunk ma. És remélem, hogy a végén le tudjuk zárni ezt az ügyet. A legfontosabb kérdések, hogy erősebb az acer erősítése, hogy be tudja tölteni feladatköreit, aztán a szükség van koordinációs és kontrollmechanizmusokra, amelyek felügyelik a nemzeti hálózatokat és a tagállami hatóságok működését, ezek, ez többség látszik támogatni, csak úgy, mint a 10%-os célt, annak helyén való voltát, meg azt is, hogy fontos erősíteni a tagállamok közötti összekapcsolhatóságot, illetve egy egységes európai energia, elektromos energiapiac létrehozását, és mindenki támogatja, amelyhez kellenek komplementer regionális alcélok is, amelyeket a pontos szükségletek fényében határozunk meg, meghatározod azokat a szűk keresztmetszeteket, amelyek ezeket le kell dolgoznunk, meg azt, hogy milyen beruházásokra lesz szükség a közös hálózat létrehozásához. De még mindig van egy kérdés, amelyben nem sikerült teljes egyetértésre jutni, hogy vajon szerepeljen-e. Ez a kötelező célok körüli kérdés. Ez még nyitva áll, és én tartok attól, hogyha túl sokáig húzzuk a kötelező célok meghatározását, az kontraproduktív lehet. Mert a beruházások rossz irányba mehetnek, például Ciprus van nagyon nagy beruházásokra lesz szükség, hogyha részesei akarnak lenni a 10%-os célkörnek, és ha vannak kötelező célok, akkor a 10%-os céle puha meghatározása, ami mostanáig volt érvényben, nem lesz olyan könnyen fenntartható, mert akkor minden államban külön kell vizsgálni. Például Spanyolország és Portugália esete az Ibériai félsziget egészén ugye az a helyzet, hogy az egész félsziget nincs hozzá kapcsolva a 10%-os értékben Franciaországhoz, meg Európa többi részéhez, ám ha volnának minden országra lebontott kötelező célok, akkor Spanyolország és Portugália már egymás között forgalmaz 10%-ot, és akkor felmerülne a kérdés, miért kéne beruházni a olyan sokat mindenre. Ugyanez a helyzet a balti országok között, Észtország, eh, Litvánia és Lettország közötti viszonylatban. Tehát a puha 10%-os cél ugyan jó, de kellnek komplementer regionális célok is, kiegészítve ezt, és akkor térségi regionális célokat is ki lehetne tűzni mondjuk az ibériai félsziget egészére meg mondjuk a balti tenger vagy északi tenger térségére vonatkozóan. És akkor a beruházásokat oda lehet irányítani, hol legjobban meg, megtérülnek. Thank you very much, kaligrafó. Köszönöm szépen, tisztelt jelentéstevő. A nyolc jelentéstevőből négy van itt. Ők végighallgatták a hozzászólását. Úgyhogy most önök következnek. Spencer Cabezon Ruiz, Talicska és Kapel kollégák a szó ebben a sorrendben, ha kérhetem. Köszönöm, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek. Nagyon jó kiindulási alap ez a jelentéstervezet. Én vagyok a néppárti jelent, ennyi jelentéstevő, és nagyon örülök annak a konstruktív párbeszédnek, ami kialakult közöttünk, Egyetértek Péter észrevételeivel a közös energiapiacról. Szeretnék köszönetet mondani a frakciótársaimnak, akik észrevételeikkel lehetővé tették, hogy jó módosítókat nyújtsunk majd be. Szeretném kiemelni, hogy a frakcióm számára mi a legjelentősebb része ennek a jelentésnek. Az energiamix tagállami kompetencia. Ez az alapelv véleményem szerint nem tükröződik eléggé a jelentős tervezetben, és ezért szeretnénk módosítani ezt. Úgy tűnik, hogy a tagállami hatáskörök, illetve az európai 2030-as klíma er- karta közötti kompetencia automatikusan lenne harmonizálva. Nagyon fontos, hogy meglegyenek a, a célkitűzéseink, ezeket teljesítsük, csak így lehet egy igazi hatékony energiapiacunk, ki kell küszöbölni a különböző energiaszigeteket, mint a balti övezet. Nagyon fontos az is, hogy az ellátás biztonságát biztosítsuk. A 10%-os célkitűzés azonban nem egy elszigetelt dolog. A jelentésben a létező infrastruktúrához való hozzáférésről is mindenképpen beszélni kéne. Az infrastruktúrának csak akkor van értelme, azokat használjuk is, ezt is ki kéne domborítani. Még egy dolog, a legfontosabb paramétereket be kell tartani, amikor a jelentést tárgyaljuk. Az elektromos piacot úgy kell kialakítani, hogy a fogyasztók lehető legjobban profitálhassanak ebből, illetve amikor az európai finanszírozási eszközökről van szó, akkor ezt se feledjük el. Köszönöm, köszönöm elnök úr, köszönöm Erikson úr, és köszönöm az a kollégáknak is. Köszönöm. Cabezon Ruiz azt következik a szocialisták nevében. Először a néppárti hozzászólót hallottunk. Köszönöm. Én először szeretnék köszönetet mondani elnök úrnak a bevezetőért. Azt hiszem, hogy ez a megfelelő szell, ez lenne a megfelelő szellem a jelentés tekintetében. Egységes belső piacra törekszünk, illetve az ellátás biztonságára. Ez csak az megfelelő összekapcsoltsági szinttel elérhető. Nos, nagyon konstruktív volt a párbeszéd a jelentéstevővel, de a mai napom, a mai napig nem vagyok teljes mértékben megelégedve a tartalommal, hiszen magával a kiindulási alappal nem, tudok, nem vagyok kibékülve. A jelentés tervezetben azt olvasom, hogy a közös célkitűzést úgy tűnik már nem veszük nagyon figyelembe, tehát elfeledkeztünk a közös energetikai piacról. Rendkívül fontos a, az ellátás biztonsága, nagyon sok a megújuló, energi, megújuló energiaforrás egész Európában, mindenhol, és rendkívül fontos az, hogy ezt elérhető áron tudjuk a fogyasztók rendelkezésre bocsátani. Egy minimális összekapcsoltsági szint kell ehhez. Sajnos a jelentés nem ezt proponálja. Tehát a közös célkötőzést kell elérni, megfelelő szolidaritás is kell ehhez. Tovább kell munkálkodnunk tehát a célkitűzés elérésén. A 10%-os összekapcsoltsági szintet mindenképpen tehát el kell érni, és a ami pedig a energetikai szigeteket illeti, ezek itt szerepelnek, de szerintem nem jók az adatok. Az ibériai félszigeten nincs meg a 10%-os összekapcsoltság. Nem azért, mert nem akarja, hanem mert egyszerűen nem értük el, és nem hiszem, hogy 2020-ra ez megvalósulna. Tehát szolidaritást kérek mindenkitől. Tudom, hogy az árnyékjelentéstevő, a többi árnyékjelentéstevő olyan országból származik, ahol az interkonnekció, az összekapcsoltsági szint magasabb, de kérem, hogy legyenek szolidáris, szolidárisak, hiszen vannak közöttünk olyanok, rajtam kívül is, akik energetikai szigetekből származunk. Kenyete úr ma ismételten megerősítette a kötelezettségét, hogy az energetikai szigeteket felszámoljuk és összekapcsoltságot kell teremteni. Tehát a 10% az minimális teljesítmény, az ehhez, ezt kell elérni ahhoz, hogy legyen egy igazi belső piacunk. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Köszönöm a véleményi. Telicska úr következi. Köszönöm szépen, és jó napot kívánok. Tudom, hogy mindig udvarias dolog köszönetet mondani a jelentéstevőnek, de én ezt most valóban megtettem, mégpedig őszintén nagy öröm volt önnel együttműködni, és a többi elnyék jelentéstevő szólásait is jónak tartottam. Valamit tisztáznom kell itt a kezdetben. A cél itt nem új, hiszen 2002-ben dolgoztunk már ezeken a célokon, és tudjuk, hogy mi most a helyzet 13 évvel később. A helyzet ugyanis nem változott sokat. Ezt kell először leszögeznünk. Így lehet helyesen megfogalmazni a jelentést és a valódi témákat megragadni, illetve a szűk kereszt metszetekkel törődni. 2000 20-ban vagy 25-ben egy új jelentést fogunk megfogalmazni, és talán ennek a tartalmait fogjuk átmásolni abba valószínűleg. Nem volt nagy nehézségem ezzel a jelentést, elég kiegyensúlyozatnak tartom. Minél hosszasabban foglalkozunk egy anyaggal, annál több módosító születik, és ezzel tulajdonképpen csak gyengítjük a szöveget. Jó lenne egy tömör szöveg, amely világos üzenetet fogalmaz meg, és világosan megfogalmazott. Ebben az értelemben fogok majd benyújtani módosító indítványokat is, és azzal a felhívással fordulok a többi kollégához, hogy ne nyújtsanak be túl sok módosítót, hiszen ez felvizezni a szöveget. Nos, még egy észrevétel. A piacot nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A kollégák utaltak rá itt az áram piacról beszélünk. Ez azt is jelenti, hogy az energia latokat és az áramot kell itt ugyanabban az időben figyelembe venni. A rossz összeköttetéseket javítani kell, amelyek még léteznek, de a piacot, illetve az ottani mozgásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ezek a pontok elég megfelelőek a szövegben. Egyes dolgokat még korrigálni kell talán és valódi hatástanulmányokra kell támaszkodnunk, tudományos bizonyítékokra. Ezt tesszük egyébként. Az előttem szólók beszéltek a szolidaritásról, ezt csak támogatni tudom, ugyanakkor a felelősség is szerepet játszik a szolidaritás mellett, de frakcióként mindig megvizsgáljuk a nemzeti dimenziót. Egyes országok ugyanis más helyzetben lehetnek, mint a többi, de a területtől függetlenül mindenféleképpen világos célokat kell megfogalmaznunk. Persze megnézhetjük az ibériai félsziget helyzetét, de mindenféleképpen egy általános megközelítésre van szükség. A regionális megközelítés persze, hogy inkább a régiók sajátos helyzetével foglalkozik, de ez nem illeszkedik ebbe a jelentésbe. Nem szabad tehát, hogy a jelentés ezen részletek fogjává váljon. Úgy vélem, hogy a dosszié egészen jó így, de semmiképpen nem szabad ezt felvizeznünk. Ami a pénzügyeket illeti, nem kell ott beruházni, ahol nincsen beruházásra szükség, ahol a tagállami szinten megfelelően tudják finanszírozni a hálózatokat. És örülök, hogy ezt a pontot a jelentéstevő is figyelembe vette. Még egy dolog, ami a kóták kötelező jellegét illeti, őszintén szóval itt eléggé nyitott vagyok. A jelentéstevőnek igaza van, amikor azt mondja, hogy van itt néhány ellentmondásos dolog úgy vélem, hogy kiegyensúlyozott megközelítést kell alkalmaznunk. Még egy utolsó példa, hogyha megnézzük például a Balti-tengeri régiót, vagy akár az ibériai félszigetet, nos, itt felmerülnek ezek az érdekek, de talán az elérhető kellene itt megvizsgálnunk azt, hogy mi elérhető, és lépésenként, fokozatosan kell előrelépnünk. Azt hiszem, összességében jó úton vagyunk, egyetértek a jelentéstevővel, hogyha egy kicsit felgyorsítunk, és nem nyújtunk be túl sok módosítót, akkor jó anyag alakul ki. Kapelasszony. Köszönöm, elnök úr. Rövid ideje vagyok árnyék jelentéstevő ezen jelentés esetében, és a jelentéstevő sok lényeges pontot dolgozott ki a jelentésében együttműködésben az árnyékjelentéstevőkkel. Itt van a regionalizáció pontja, ezt nagyon átfogóan mutatta be, és az interkonnektivitás témája is nagyon lényeges. Az ESZO szerepét fel kell értékelni pénzügyi szempontból is, ez is egy nagyon fontos dolog. A szabályozás egy ilyen fontos területen, mint a hálózatok kérdése, ez is központi jelentőségű, és Érdekes, hogy az Ausztria és Németország közötti áramszövetség, a nagyon jól működik, ezt az eszem mindig kétségbe vonja, ez meglep engem. Szerintem többet kellene foglalkozni a diversifikáció szükségességével a jelentésben, mert ami az áramellátást illet Európában, valamint az energiaellátás biztonsága valami ezzel összefügg. Kanyerte biztos úr is bemutatta ezt, az Energia Unióval összefüggésben ezt Metevizben kiemeltük. Ez fontosnak tűnik számomra, talán kicsit erőteljesebben ki lehetne ezt emelni. A finanszírozás területén, amiről a jelentés foglalkozik ugyan, sokkal átfogóbb és komplexebb ez a kérdés, hiszen az államvezetékek területén vannak konkrét projektek, 52 prioritást élvező projekt, a Connecting European Facility finanszírozási eszköz, az Európai Energiaprogram és a strukturális és regionális alapok. Tehát itt konkrét feltétel kritériumok vannak, és ne maradjunk általánosságokban. Fontos az engedélyezési eljárással is foglalkozni, hiszen a közös érdekű projektek esetében a három és fél éves felgyorsított engedélyezési eljárásra van szükség. Kérdés, hogy ez a felgyorsított eljárás nem lenne általánosan alkalmazható. Ausztriában láthatjuk, hogy az engedélyezési eljárás gyakran nagyon elhúzódik, és ezért lényeges infrastruktúrális projektek nem kerülnek megvalósításra. Ami a 10%-os célt illetén ezt kedvezőnek tartom, ezt megőrizném, de legalább minimum célként. Sok tagállam esetében nagyobb az összekötés, 10% tehát egy minimális cél, a spanyol kolléga felvetette, hogy Spanyolország és Portugália esetében ez egy lényeges megközelítés hogyha az energia diversifikációra gondolunk, és azt tartjuk szem előtt, hogy milyen más energiaformák táplálhatók be az áramvezetékekbe, akkor az a 10%-os interkonnektivitási cél nagyon fontos a regionalizációval összefüggésben, amely nagyon jól kidolgozásra került a jelentésben. A következő hányék jelentéstevői ülésen ezt még meg tudjuk majd beszélni, és remélhetőleg jó közös eredményre jutunk. I've got uh, two and Nekem meg kettem vannak a listán, úr és Ernst asszony. Ha még valaki csatlakozna a listához, akkor jelezze. Matarinyó úr először, aztán Ernst asszony. Meg ön is. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma délelőtt nagyon érdekes vitát folytattunk a biztos úrral, és világos eredménye volt a vitának, hogy két fontos dimenzió merül itt fel. Az egyik az európai energiapiac, ahogyan ennek ki kell alakulnia, és aztán az, hogy hogyan igazgassuk, kezeljük ezt az egységes piacot. Van itt egy igaz, igazgatási projekt, és egy nyílt módszer, nyílt koordinációs módszer alkalmazása, a megerősített koordinációról van szó. Tehát vannak itt nemzeti projektek, és két évente értékelik ezeket a terveket, hogy elérték az adott célt. Hogyha nincs stabil interkonnexiós rendszer, ugye itt 28 alkotó részből áll ez a koordinált piac, Hogyha nincs tehát összeköltetés, akkor nem működik megfelelően a piac. Tudjuk, hogy hol vannak a szűk keresztmetszetek. Itt mindenféleképpen ezen akadályok lebontására van szükség. Én jól ismerem a munkát, amit ezzel a jelentéssel kapcsolatosan végeztek, és úgy érzem, hogy nem érzékeljük megfelelően a problémát ahogyan a kolléga az imént is említette, vannak itt előfeltevések olyan országok esetében, ahol nincsenek interkonnekciós problémák. Én valami észszerű dolgot szeretnék, egy minimális garantált interkonnexiót. A belső energiapiac enélkül soha nem fog létrejönni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ernst asszony következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát arra kell törekedni, hogy meg lehet csinálni, meg kell csinálni, nem szabad tologatni a dolgot. Nehéz rövid megjegyzésem volna először is. Megköszönöm a jelentéstevőnek, hogy egy olyan jelentést írt, amely kompromisszumok révén javítható és eleve jó, nagyon sok jó tartalmi pontot hoz magával, egy nagyon összetett problémakör ez, jó a csapás iránya a jelentésnek. Ami a 10%-ot illeti, az eredeti, eredetől kezdve nem voltam túl boldog ezzel, a 10-15% között lehet ugye vitázni, és hát az összekapcsolatóságon dolgozni kell, ez helyén való meglátás, ám nagy különbségek vannak a tagállamok között, egyes tagállamokban már megvan a tíz, sőt meghaladják jóval a 10%-ot. A döntő kérdés nem annyira az összekapcsolás ténye számunkra, hanem az, hogy biztosítsuk a hozzáférést az energiapiachoz, és a megújuló energiaforrásokra legyünk tekintettel. Tehát mindenféle összekapcsolásról lehet tárgyalni, ám a lényegi csapás jelen szerintünk a megújuló energiaforrások növelése kell legyen. Ezt nem csak tekintetbe kell venni, hanem ez kell legyen a fő cél. Ilyen értelemben nehéz egyes pontokat elfogadni. A másik dolog az ez a, a frakciónkban egy meglehetősen vitatott dolog, ezt be kell vallanom, az ESA. Én úgy gondolom és remélem, hogy többségben tudunk afelé haladni, hogy megérésítjük az észát, az előbb említett okoknál fogva. Tudnék, szükség van egy ilyen eszközre, de itt legalább annyi elmondható, hogy hát bizony vitázni kell ezen, és a frakciónkban kell vitázni, nem, nem én vitatom ezt, hanem a frakcióm. Aztán a harmadik pont, amit felvetnék, és amit nagyon jónak találok, és ezt, ezt örömmel szeretném elmondani az északi kollégáknak, az offshore dolgok ö, ö, történet. Makrogazdasági szempontból meg környezetvédelmi elvesülhetőség szempontjából is vitatott gyakorlat az offshore energiatermelés, a, a parkmenti tengeri kitermelés, ám nem feltétlenül támogatom ezt a megfogalmazást ebben a formában. Spanyolországgal kapcsolatban szkeptikusak vagyunk, hogy jól van-e ott szabályozva a dolog, nem vagyok egészen biztos ebben. Majd spanyol kollégáinkkal pontosabban meg kell vitassuk, hogyan lehet időre jutni. Köszönöm. Uh, thank you very much, madam. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Megköszönöm a jelentéstevőnek ezt a kiváló jelentést. Durinyó úrral úrhoz kapcsolódnék. Nagyon fontos az irányítási rendszer és a piac kialakítása, de szerintem az is nagyon fontos, hogy legyen egy igazi európai perspektívánk. Korábban már Kanyete biztos úrral beszéltünk erről is, a 10%-os célkütőzéseknek vannak eszközei is, ez pedig a hálózatok integrációja. Ha ezt akarjuk elérni, akkor erre vonatkozó közös politikákat kell megerősíteni. Minden eszközt fel kell használni, hogy ezeket a kapcsolódási pontokat szorosabbra vonjuk. Tehát eszközök kellenek, holisztikus európai megközelítés. Csak így lehet a csatlakozások vagy összekapcsolódási pontok hiányát kiküszöbölni. Meg kell nézni azt is, hogy hol vannak a problémás zónák a tagállamok között, Sokat beszélünk a közös energiapiacról, de azért nem jöhet ez létre, mert nem tudjuk megoldani a szűk keresztmetszeteket. Aztán a kapacitás piac is nagyon fontos. Szeretnénk megváltoztatni az energiapolitikánkat, hogy fenntarthatóak legyünk, és a megújuló energiaforrásokat is tudjuk használni hogyha európai kapacitási piacot szeretnénk, akkor elengedhetetlenek ezek az összekapcsolódási pontok. Köszönöm a jelentést, és várom a további eszmecserét ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm. Poher kolléga. Poledne, já bych rád poděkoval pan... Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek jelentéséért, és azt mondhatom, hogy az áramhálózatok erősítése az európai belső piac beteljesítésének feltétele. Ez természetesen határokon átnyúló áramhálózatokra is szükség van. Ugyanakkor nem látnám szívesen, hogyha itt csupán a 10%-os összekötés célnál maradnánk, erről pontosítanánk. Itt kapacitásokat kell kiépíteni, de szerintem egy sokkal összetettebb megközelítésre van szükség, sokkal jobb határokon átnyúló összeköttetésre van szükség, ugyanakkor a tagállamok forrásaira is. Kapacitásokra van szükség a határoknál, de határokon belül megfelelő átvitelő hálózatokra is szükség van. Ezen összekötések hiánya fenyegeti a stabilitást Európában és külföldön. Stabil, lab áramhálózatokra van szükség, mint jelenleg. Hogy ezt célt elérjük, úgy vélem, hogy a belföldi szűk keresztmetszeteket kell megszüntetni, és meg kell változtatni a tagállami szakpolitikát a e tekintetben. Olyan beruházásokra van szükség, ott kell beruházásokat eszközölni, ahol erre valóban szükség van. Mission. Mr. Köszönöm, Grézer úr, a bizottság nevében, vagy Glezer úr, elnézést, nem tudom, hogy pontosan hogy kell kiejteni a nevét. Energetikai főigazgatóságról. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a lehetőséget. Szeretnék először is köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Szerintünk ez egy nagyon jól kiegyensúlyozott jelentés. És szeretném elmondani, hogy a 10%-os minimum célkitűzés, a hangsúlyoznám minimum célkitűzés az összekapcsolódások szintjén minden egyes energiapolitika legfőbb célkitűzéseit kapcsolja össze, tehát nem csupán az energiapiac kiteljesedéséről van szó, hanem a ellátás biztonságáról és a fenntarthatóságról is szó van. Mi tehát úgy véljük, hogy ez egy kiegyensúlyozott megközelítés, hogyha nem kötelező érvényű célkitűzést fogalmazunk, fogalmaz meg ez a jelentés, az mindenképpen jó, hiszen ez rugalmasság felé történő elmozdulás, ez persze nem zárja ki a szolidaritást, és szerintem ez sokkal jobb módja annak, hogy a tagállami és a regionális különbségeknek helyt adjunk. Mi a finanszírozást illeti, a földgáz és, ele- és elektromos áramra vonatkozó PCI-kre vonatkozó elemzés kimutatta, hogy a finanszírozás nem a finanszírozás a legfőbb akadálya a hálózat továbbfejlesztésének, hanem a lakosság véleménye, tehát a közvélemény. Nagyon fontos, hogy a tagállamok tiszteletben tartsák a határidőket, és a tagállamoknak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a megfelelő struktúrát kialakítsák, hogy a projektfejlesztőket olyan helyzetbe hozzák, hogy tiszteletben tudják tartani az EU-s jogszabályokat, illetve olyan struktúrára van szükség, amelyek három és fél év alatt fel tudnak állni. Azon tagállamok, amelyek többet akarnak tenni, tehát nem csak a PCI-ra, hanem másra is szeretnék ezt alkalmazni, azok ugyanezen határidővel kell, hogy dolgozzanak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm ezeket az észrevételeket. Most pedig a jelentéstevő felül fordulok, kérem zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, megjegyzéseket. Úgy gondolom, nagy többségre tudunk jutni, hogy rendezzük a még nyitváló közös problémákat, és szerintem fontosak is, ezért kell erre törekednünk. Néhány konkrét problémát is fel kell vetnünk e téma körül Európában, és e problémák persze különbözőek lehetnek. Hogy hazámmal kezdjem, vannak jó kapcsolódásaink, például Dániával, Németországgal, Svédország, Lengyelország, Svédország, Németország között, de nem mindig állnak nyitva az elektromos áramforgalom előtt. Ezek, tehát az összekapcsolhatóság nem mindig oldja meg a problémát, használni is kell ezeket a kapcsolódásokat. Ehhez kell a megfelelő szakértő, kompetens hatóságok, rendszerműködtetők kellenek. A másik probléma, elnök úr, lengyel, ugye lengyel az elnökünk, jól tudja talán, hogy Lengyelország egyfajta energiasziget. Nagyon kevéssé kapcsolódik össze Európa többi részével a lengyel energiahálózat. Több interkonnekcióra van szükség. A másik téma Németország. Németország északi és déli felek között a 10%-os cél ugyan nem megoldás, ám feltétlenül van megoldandó kérdés az ország északi és déli részek között. Mert ha azt megoldjuk, akkor sok más, nagyon sok összekapcsolódási probléma megoldódik ezzel. És a lengyel-német forgalomban is. Aztán az ibériai félsziget ügyében is sokkal kevésbé kapcsolódik Európa többi részéhez, mint más részek. Ez egy regionális probléma. A 10%-os kötelező cél kirovása egy országra nem oldja meg ezt a problémát. Ám ha kiegészítő regionális célokat is kitűzünk, akkor már jobban megoldható például az ibériai félsziget problémája is. Nagyon fontos, hogy ezt figyelembe vegyük, a 10%-os cél szerintem jó, és jó is marad, és ezt fönn is kell tartani, de kell egy komplementari kiegészítő célrendszer ez kiegészítve. a szönnek mondom, szerintem az interkonnekció kérdése nem csak a közös piac problematikájához tartozik, hanem az éghajlatváltozási célok elérésének is fontos eszköze, hiszen ha van, a lesz közös piac, az jó lesz a megújuló energiaforrások szempontjából is. 80%-a az összekapcsolódási kérdéseknek a megújuló energiaforrások támogatását is jelenti. Ilyen értelemben az éghalat változási célok elérésének is jó eszköze mindez. Ha működik a rendszer, az ebből a szempontból is hasznos és előnyös, a párizsi célok elérése is ezzel megoldható. Köszönöm. Van néhány percünk most. Azt szeretném, nem, bocsánat, azt szeretném, azt, én is akarok mondani valamit. nem említették a balti államokat, amely valóban egy, amely egy, egy elektromos elszigetelt eh, sziget, amely nagyon jól összekapcsolva Oroszországgal. És Oroszországgal vannak szinkronban, nem az Európai Unióval. És nincs elég kapcsolatási pontjuk sem az EU többi részével. Ez egy megjegyzés, sok országot említettünk, mint energiaszigetet. No, a balti államok ilyen értelemben nagy problémát jelentenek. Igen, ennek az az oka, nem sokára megoldódik. Novemberben egy új hálózati elem nyílik meg Svédország és Litvánia között, és vannak terveink arra is, a nagyon közeljövőben, hogy összekapcsoljuk a balti államokat Lengyelországgal. Köszönöm, köszönöm, mert nagyon fontosak számunkra, mindegyünk számára a balti államok. Cabezon Ruiz asszony is kap szót. Köszönöm, elnök úr. Van egy kis idők, úgyhogy ezt kihasználnám. Nos, másokkal egyetemben azt hiszem, azt gondoljuk, hogy a szolidaritás az egyik legfontosabb célkitűzés. Az, hogy nem kötelező jelleggel vezetne be célkitűzéseket, az szerintem hátralépés, visszalépés. Garanciákra van szükség. Például azért, hogy felszámoljuk az energetikai szigeteket. Egyetértek a regionális célkitűzésekkel azonban. hogyha a tagállami célkitűzésben nincs meg a 10%-os minimum összekapcsolódás, attól még lehet, hogy ezt regionális szinten el tudjuk érteni. Hogyha a Portugáliát nézzük, akkor spanyol-portugál viszonylatban való, való, valószínűleg elérjük a 10%-ot, de ezzel még nem értük el az energiabiztonságot. Hogyan tudjuk például felhasználni a megújuló energiaforrásokat? A GUE képviselője azt mondta, hogy Spanyolországban van némi bizonytalanság a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban. Szeretném megnyugtatni, voltak bizonyos lépések, intézkedések kritikus helyzetben, Spanyolországban, de ettől még nem mondhatjuk azt, hogy Spanyolországban ne fejlődne és ne fejlesztenék a megújuló a energiaforrások piacát. És remélem, hogy tudjuk folytatni ezt a konstruktív párbeszédet, hogy mindenki kérésének eleget tudjon tenni a jelentést. Köszönöm. Del Castillo asszony. Elnézést, elnök úr, hogy késtem. Máshol kellett dolgoznom. de nagyon aktívan nyomon követem ennek a témának az alakulását. Ez a képviselők egyik leg, legfőbb feladata. Én se árnyék jelentéstevő, se jelentéstevő nem vagyok. Cabezon asszony és más kollégák is felvetették Spanyolország problémáját. Na, ami az összekapcsolódási pontokat, illetve a megújuló energiaforrásokat illeti. Az, hogy a megújuló energiaforrások fejlődése folytatódjon, például Spanyolországban, vagy hogy az összekapcsolódási pontok megvalósuljanak, az elengedhetetlen, hiszen a megújuló energiaforrások kon keresztül az összekapcsolódási pontok lehetővé teszik, hogy egyfajta kommunikáció jöjjön létre, tehát a külvilág felé el tudjuk jutatni ezt az energiát is, amikor az Ibériai félszigeten energiahiány van, akkor ezt ezen lehet segíteni, hiszen van egy összekapcsolódási pont Spanyolország és Franciaország között, ha ez meg lenne. Meg lenne. Tehát az összekapcsolódási pontok nagyon fontos faktort jelentenek a megülő energiaforrások piacán is. Köszönöm, elnök. Amikor van egy kis időnk, mindig felmerülnek plusz megfontolások is. Ami a megújuló energiaforrásokat illeti, a különböző tagállamokban más és más támogatási rendszer él, úgyhogy elmondhatjuk, hogy ez, ahogy a tisztességes verseny feltétlenül nem teljesülnek, nem lenne jó az sem, hogyha most nyitnánk meg a elektromos árampiacot. Ez gond, mert a piacon nem igazán lehet úgy versenyezni egymással, hogy a különböző feleknek más és más a támogatottsága. Hogy egy támogatási rendszert leállítsunk valamilyen energiaforrás számára, ez valószínűleg az előfeltétele az igazi piacnak, akár 2020-tól. Mondtam ezt három órával ezelőtt, Kanyete biztos úr ez lenne szerintem a cél, tehát meg kéne szüntetni a támogatási rendszert, és akkor 2020-tól kereskedhetnénk. Kollégák, szeretne valaki hozzászólni? Még mindig van 6 percünk. Nem kell 6 percig beszélni, de hozzá lehet szólni. A vita végén felmerült egy gondolat, az elektromos kapcsolódási rendszerek a hálózat tekintetében, hogy javítsuk ezt, és erősítsük az összekapcsolhatóságot. Szerintem nagy potenciál van ebben a megújuló energiaforrások tekintetében, az északi tengeren, a balti tengeren jó a megújuló energiaforrások lehetősége, de Dél-Kelet-Európában is, meg az ibéri félszegeten is vannak ilyen energiahordozók. Ha meg akarjuk oldani a problémákat, azt a problémát, hogy túl sokat importálunk energiát Európába, és ezzel elérjük a klímaváltozási célokat, ha le akarjuk érni, akkor még több megújuló forrásra lesz szükség, megkenjessük a lehetőséget ezeknek a dolgoknak az európai, európai piacon a jövő elektromos, elektromos rendszere nagyobb részét képezi majd a teljes energiarendszernek. Ez viszonylag jó hír, mert a foszilis energiahordozók, a gáz és a szén, más, főleg a másik területen vannak. Tehát ha az elektromos energia aknázzuk ki a, a megülő energiaforrások potenciáját, akkor egy csapásra megoldunk energetikai problémákat is, meg az éghajlatváltozás célokat is jobban el tudjuk érni, és általában a saját európai termelésünket tudjuk kihasználni, ahelyett, hogy keletről importálnánk a jövőben, ahogy most tesszük. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólást. A jelentős tervezetre van a szavazás október 13-án lesz a szakbizottságban, és ezt követően majd a plenárisan. 15 pont. Itre misszió Dániába 2015 júniusában erről jelentést az útról. Sokan voltak jelen a delegációban, a vezetője pedig Morten Helvek Petersen volt, aki a szakbizottságunk alelnöke ha mondhatom így, ez a misszió többek között azt vizsgálta, hogy Kopenhága milyen csúcs teljesítményt ért el abban, hogy 2025-re teljesen szénmentes energiagazdálkodással bírjon. Meg találkoztunk helyi és területi önkormányzatokkal, ipari vállalatok vezetőivel, kutatási központokban jártunk persze, és a visszajel, általános visszajelzés ről szóló anyag ott van a dossziéjukban, ám most érdekes ezt meghallgatni a misszió vezetőjének beszámolóját, Morten Helveg Petersen alelnök úr mondandóját. Köszönöm szépen! Nagyon jó tanulmányút tudhattunk le, mint sok szempontból. A szakbizottság kulcskérdéseivel foglalkoztunk, Kopenhágában is jártunk, ahogy az elnök úr is mondotta, a Smart City modellként és módszertanként vizsgálva az Energiaunióban Kopenhága város energiagazdálkodását, amelynek célja az, hogy 2025-ig szénmentes legyen. Beszélgettünk a, a nehézségekről is, amilyen nagyra törő célok elérése során adódott Kopenhágában. Aztán az Dán Ipari Szövetség is beszéltünk, energiaintenzív ágazatok vezetőivel, akik beszámoltak arról, hogy ezek a vállalatok milyen nehézségekkel kell élnek. Egy, egy egy cementgyár vezetője beszélt arról, hogy milyen nagy kihívás energia megtakarításokat elérni, és továbbra is versenyképesnek maradni a világpiacon egy energia igényes vállalatnál. Aztán az élelmiszeripar is energia és munkaerőintenzív ágazat, és jártunk megújuló energiaforrásokat termelő vállalatoknál, szélenergia termelő vállalatoknál is. A Novo Nortis, a Novartis gyógyszergyárat is meglátogattuk annak a labor részlegét. Ott tárgyaltunk az élveboncolás ügyéről, amely hát egy újdonság az, a szakbizottságunk tagjai számára, mint kérdéskör. Aztán a világ Dáni első szénmentes épületét, a zöld világítótornyot is meglátogattuk, és az építővállalat gyakorlatával megismerkedtünk, meg, meg ezzel a kísérlettel, ahol is a versenyképességet energia ötvözve alkalmazzák ezt az új technológiát. És végül meglátogattunk egy offshore szélenergiaparkot, ez a legnagyobb ilyen szélerőmű, 400 megawattot termel Dániában. És így 400 ezer Dán háztartást lát el, 46%-a a teljes energiafogyasztásnak, ebből a szélerőmű rendszerből származik. Nagyon érdekes volt látni. Már csak a, a, a puszta méretét és, és, és volumenét ennek a üzemnek. Ez nem a balti tengeren van, hanem Nor Dánia, a, Dán a félsziget északi részén van ez a nagy szélerőmű, offshore szélerőmű. Ugye nagy sokat vitázunk a szakbizottságban is arról, hogy mikor lesz verseny, teljesen versenyképes gazdasági szempontból is ez az ágazat. Érdekes volt látni ilyenként is ezt a gigászi erőművet. Nagyon jó misszió volt ez, bár bonyolította az a tény, hogy az érkezésünk napján Dániában parlamenti választások voltak, úgyhogy nagyon sok politikus jó okoknál fogva nem igen ért rá, hogy velünk fog, foglalkozom de hát nem tudtuk megtervezni előre a választásokat. Némi bonyodalmat okozott a szervezésben, de így aztán érdekes megbeszélésekre is lehetőségünk volt. Végül hadd köszönjem meg a delegációnak, meg a tagoknak. Nagy megtiszteltetés volt, hogy elnökölhettem, és köszönöm a fantasztikus titkársági támogatást a szervezésben. Nagy élmény volt és izgalmas szakmai tapasztalat. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Kérdezem a jelenlévő kollégákat, hogy kíván-e valaki hozzászólni. Úgy látom, nem. Nagyon átfogó volt ez a beszámoló. Petterson úr, köszönöm ezt a tájékoztatást. Köszönjük a Daniel látogatást is. Még egy napirendi pontunk van, a jelenleg folyó háromoldalú egyeztetésekről szóló beszámoló. Son Kelly lenne az első ilyen háromoldalú egyeztetésnek a jelentéstevője, de ő nincs itt, nem tudom, talán repülő közlekedési problémái voltak. Reméljük jó erőben van és egészségben, reméljük tehát, hogy egészséges. Hát vele nincs baj, csak nem tudott ide eljutni. Hálózat és információbiztonság irányelv. Pilar del Castillo asszony ennek a nyomon követője már majdnem le is zárta ezt a munkát, mint jelentéstevő. Az ITRE társ bizottság, itt az 51-es szabály, szabályt alkalmazza a parlament. Az ITRE véleményét 2013. decemberében fogadtuk el, még az előző ciklusban. Akkor egész más volt a szakbizottság összetétele. Az első olvasatot 2014 márciusában fogadta el a parlament a tárgyalásokat. Abban az évben, tehát tavaly októberben kezdték el, az azt jelenti, hogy ennek a ciklusnak az elején négy három oldal egyeztető zajlott le. Pilar del Castillo asszony fog rövidesen beszámolni a fejleményekről thank you very much, uh, President, and thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a többieknek is, illetve köszönöm, hogy felidézte, hogy eddig mi történt. Kétezer. 14-ben kezdtük el a három oldal egyeztetéseket, a, az utolsóra 2015, tehát idén, június 20-án került sor a nyári szín ezelőtt. Bizonyára mindenki tudja, hogy miről van szó. Az irányelv fő célja azt, hogy kiberbiztonságot hozzon létre az EU-ban, illetve hogy a kritikus infrastruktúrákat felruházok azzal a képességgel, hogy a különböző incidenseket el lehessen kerülni. Az ITRE, ITRE szerepére is utalt, 51-es szabály lépett életbe, az IMCO, az illetékes bizottság, a vészhelyzetben alkalmazhat, alkalmazandó szemítechnikai problémáknak mi vagyunk a felelősei. Tehát például a tagállamoknak a kritikus ágazatokra vonatkozóan ezeket a certeket, ezeket a kiberincidensek esetén bevetendő műveletsort kell végrehajtani. Ide tartozik például a kiberincidensek megvitatása, az információcsere, illetve egy EU-s szintű korai veszélyjelző rendszer. Vannak bizonyos nyitott kérdések háromoldalú egyeztetésen, amelyek számukra érdekes, érdekes témák, amelyek megfelelnek a hatáskörünknek. A parlament szeretné, hogyha a CERT rendszerben az együttműködés kicsit nagyra töröbb lenne. A jelenlegi CERT hálózat beli együttműködés elég gyenge, hiszen ez önkéntes alapon történik. Az önkéntesség mindig azt, jelent, azt jelenti, hogy nincsenek kötelezettségek. Tehát gyengítjük a rendszert, Nos, a tanácsra próbálunk nyomást gyakorolni, hogy magasabb szintű együttműködést érjünk el a tagállamok között. Másrésztről folyik az egyeztetés arról, hogy a irányelv hatáját kibővítsük-e, hogy ne csak a kritikai infrastruktúra, kritikus infrastruktúra legyen benne, hanem ugye alapvetően négy típusú infrastruktúra ágazatról van szó, víz, energia, közlekedés, illetve pénzügyi szolgáltatások. Ez a négy kritikus infrastruktúra. Az eredeti, illetve a, a bizottságnak volt egy olyan javaslata, hogy az IKT szolgáltatások is ide kerüljenek, cloud computing szolgáltatások és hasonlók. Hogyha ezekre a szolgáltatásokra is vonatkozna az irányelv, az azt jelenteni, hogy bizonyos feltételeknek kéne megfelelniük. A tárgyaláson mi felajánlottuk, hogy ezek az IKT szolgáltatások nem kritikus, hanem eszenciális, lényegre törő, vagy lényeges szolgáltatások. Tehát kiberbiztonsági szempontból nagyon fontosak, kockázatelemzési szempontból is, de ne kezeljük ugyanúgy ezeket a szolgáltatásokat, mint a kritikus infrastruktúrákat, ne legyenek ugyan, ne kelljen ugyanolyan feltételrendszernek megfelelniük. Ez még egy nyitott kérdés. Nincs kitűzve még a következő három oldal egyeztetés időpontja, de valószínűleg december elején lesz, és arról is majd beszámolok. hogyha bárkinek kérdése van, akkor meg lehet keresni a másik két felet. Úgyhogy gond, ha gondolják, akkor nagyon szívesen segítek ebben. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Pilár. Akkor a következő tárgyalási forduló után megint beszámolsz. Kérdezem, hogy van-e bárkinek kérdése. Nincs árnyékelentéstevőnk, mert az elmúlt ciklusban lezártuk ezt a dossziét. A frakciók nem jelöltek ki árnyékjelentéstevőket. A bizottság 2013. februárjában, két és fél évvel ezelőtt jelentette meg a javaslat tervezetét. Ez lesz az első horizontális EU-s jogszabály, kiberbiztonság témájában. A történelm során először az Európai Unió összes tagállama harmonizáltan lép fel kiberbiztonság témájában. Köszönöm szépen, képviselő asszony! Most már pontosabban tudjuk, hogy mire van szükség a kiberbiztonság területén, elképzelhető, hogy ezután lesz majd még egy újabb irányelv is. Persze nehéz erről beszélni, így, hogy még ezt az irányelv, ennek az irányelvnek a tárgyalását se, se zártuk le. Köszönöm a beszámolót. Következő témánk interoperabilitás megoldások a közigazgatásban a vállalatok és a polgárok számára. Az inter, interoperabilitás az állami szféra modernizálásának eszköze. Ez a következő téma. A digitális unió legalább olyan fontos, mint az energiaunió ebben a ciklusban. Ez újdonság, legutóbb, a legutóbbi ciklusban, az előző ciklusban még úgy gondoltuk, hogy az energia unió a legfontosabb, de most már a digitális unió is, ázsiója is sokat nőtt. Carlos Zurinyó kollégánk ennek a kérdésnek a felelőse, illetékese, és az ISZA 2-es programnak is amely felváltja az ISA 1-et, valószínűleg január 1-től, vagy január elejétől, sok idő addig már nincs hátra. Egy háromoldalú egyeztetés zajlott le, mégpedig szeptember másodikán. Kedves kolléga, milyennek látja a helyzetet? Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném ki, szeretnék egy olyan dolgot kiemelni, ami nem ez a ponthoz kapcsolódik, de teljes mértékben egyetértek annak fontosságával, hogy az energia, illetve a digitális unióval kapcsolatosan legyen egy ülésünk, hiszen ez az Európai Unió két jelentős motorja. Egy olyan időszakban, amelyet most tapasztalunk meg. Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az Európai Parlament és a Tanács megállapodást kötöttek az ez a, ez a kettes programmal kapcsolatosan, és jelenleg következik majd a szavazás. Elméletileg lehetségesé válik az, hogy 2016. január 1-én ez a program alkalmazásra kerüljön és felváltsa a korábbi programot, amely 2015 végén, ahogyan tudjuk, lejár. 131 millió euró mobilizálásáról van szó, interkompatibilitási megoldások kifejlesztése céljából a polgárok és a vállalkozások számára. A jelenlegi program nem egyszerűen a korábbi program folytatása. Két alapvető kérdés van itt. Az egyik, tudomásul vettük azt a tényt, hogy az új digitális unió piacának első programja egy technológiai fejlődést jelentett, amely nagyon fontos volt az elmúlt évek során. Most néhány fontos kiigazítást tudtunk eszközölni ezen a programon, melyekért a az Európai Parlament harcolt, és aztán a tanács végeredményben elfogadta ezen módosításokat. Öt pontról van szó, amelyek nagyon jelentősek. Az ITRA szakbizottság vezető szerepet játszott ebben a folyamatban, az IMCO, illetve a LIBE is részt vett a szabadságjogok garantálása, célból. Néhány fontos elemet sikerült befoglalnunk ebbe a programba. Ez a program nem csupán interoperabilitási megoldásokat tartalmaz, nem csupán ilyen jellegű megoldásokat fog majd támogatni, hanem egy közös platformot is, egy közös nyelvezetet, egy közös struktúrát, amelyeken keresztül a különböző adminisztrációk megoldásokat tudnak majd kialakítani. Itt egy egyes számú szinten vagyunk. A 131 millió eurós összeg majd az interoperabilitás javítását tűzi ki célul az eszmecserék szemenek növelését. Aztán másodszorban átláthatóbb kritériumokat vezettünk be, mert ami az elfogadhatóságot, a befogadhatóságot illeti a pályázatok esetében elemeztük a területi hatályt. A múltban az volt a trend, hogy általában nemzeti jellegű megoldásokat finanszíroztunk, növeltük, valorizáltuk a területi szempontot, valamint azt a lehetőséget is, hogy jelenleg sokkal inkább egy platformot próbálunk megvalósítani, nem csupán me megoldásokat. Itt megpróbáltuk az egyszerűsítést is előrevinni, az eljárások egyszerűsítését, hogy a programok használata egyszerűsödjék. Ezen kívül a felhasználók közösségeit is próbáltuk ösztönözni. Az Európai Bizottság által kezelt programokról van itt szó, de nagyon fontos, hogy legyen egy interakció a felhasználók között, a végfelhasználók között, illetve azok között, akik ezen programokat finanszírozzák. Az egyszerűbb megoldás az lett volna, hogy lehetőség nyíljon például a civil társadalom által hozzáférésre ezen programokhoz, ez nem volt lehetséges. Ehelyett egy közösséget lesz majd lehetséges kialakítani, amely közösség online módon értékeli a programot, hogy esetlegesen korrigálni lehessen a programot a végrehajtása során. Aztán még egy fontos pontot elértünk, mégpedig azt, hogy a közigazgatást a vállalatokkal, polgárokkal könnyebben össze lehessen kapcsolni, a digitális kirekesztés ellen erőteljesebben fel lehessen lépni, a polgárok szemére alkalmazhatóbb megoldásokat lehessen kialakítani, és a bürokráciát csökkenteni lehessen a vállalkozások vonatkozásában. Végül sikerült egy egyensúlyi pontot kialakítani, egy nagyon fontos kérdéssel összefüggésben a Garancia Bizottság is kezelte ezt, állandó összeköttetést kell biztosítani a személyi adatok védelmét illetően a hatályos jogszabályokkal ezen program alkalmazása során. az alapvető jogszabályok, mint az adatvédelem, a hálózat semlegesség és egyebek, olyan jogszabályok, amelyek folyamatosan változnak. Ezen jogszabályokat a program működésének teljes ideje alatt alkalmazzák majd, tehát a jelenleg hatályos jogszabályokat megállapodást értünk el. Azt hiszem, hogy jó program jön létre, amely jól lesz használható, és köszönetet mondok az együttműködésért valamennyi kolléga részéről, az árnyékjelentéstevők részéről, és a más szakbizottságbeli, az IMCO, Libebeli szakbizottságbeli kollégáknak, a parlament technikai tímének, különböző kabineteknek, a bizottságnak, a tanácsnak, Valóban kiváló együttműködésre került sor ezen közös munka során. Positive. Köszönöm szépen, pozitívan fest az, amit mond. Úgyhogy reméljük, hogy október 13-án majd szavazhatunk, megszavazhatjuk a megállapodást. Ám a luxemburgi elnökség kell, hogy küldjön egy levelet, amely jóvá hagyja. Ez még nem történt meg, ha jól tudom. Még nem történt meg, ugye? Akkor erre várni kell, ugye? Nem, nem, nem az elnök úr. Megkaptuk, megkaptuk a levelet az elnökségtől a megerősítés. Minden készen áll a szavazásra. Jó, hát akkor minden elő van készítve, október 13-án szavazunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy, hogy gyűlőre jutottak, és ilyen nagy lendületet adtak a, az egész kérdésnek. Egyéb kérdések? Köszönöm. Következő ülés október 12. Nem, még ott valaki, parancsoljon. Márten kollega. Köszönöm el. Köszönöm, elnök úr. Az egyemek pont alatt szeretném felvetni ezt a kérdést, hogy a bizottság tud egy rendkívüli ülést tartani azon kérdésekkel kapcsolatosan, amelyek a Volkswagen problémáira vonatkoznak. Úgy tűnik számomra, hogy a bizottság alkalmas arra, hogy az ilyenfajta helyzetet kezelje, amely az USA-ban alakult ki, de úgy tűnik, hogy nem sokára Európát is érinti majd. Kérdezem tehát az elnök urat, hogy lehetséges-e egy adhok ülést tartani a Volkswagen problémáival összefüggésben, melyet én rendkívül súlyos problémának tartok. Thank you. Uh... Köszönöm. Igen. Figyelembe vettük az ön észrevételét. Nagyon fontos kérdésről van szó. Valószínűleg nem csupán egyetlen európai cégről van szó, hanem nyilván másokról is a TTIP tárgyalásoknak ez részét képezi, és a Volkswagen jelenlegi gondjai ott is terítéken lesznek. Elgondolkodunk azon, hogy hogyan lehet az ön észrevételét valahogyan a munkarendünkbe beilleszteni. Ez volt az első. Márten úr a következő. Köszönöm, önök, úr. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy több jelentésről elhalasztottuk a szavazást, mindenki megtapasztalta, hogy mi történt ma délelőtt. De számítok az ön segítségére, hogy ezen jelentéseket a lehető leghamarabb meg tudjuk szavazni, hiszen ezek már a plenáris napirányja is szerepelnek Strasbourgban, és nem szeretném, hogyha ezeket elhalasztanák valamikorra. Tehát nagyon számítok önre, hogy majd meg tudjuk szervezni talán egy rendkívüli szakbizottság ülés keretében ezt a szavazást Strasbourgban. Köszönöm szépen. Értem. Ugyanakkor a Ez egy veszélyes dolog. Így előre tervezni, de mielőbb szeretnénk ezért majd megszervezni a szavazást. Megteszünk mindent ennek érdekében. Minden módosítót le kell fordítani. Martin kollégának mondom, minden módosító. So. Bizony, ezt meg kell csinálni. Most nincs tolmácsolás? So we should have translate. Tehát le kell fordítani mindent. Minden módosítót le kell fordítani. Minden módosító. Aztán a tolmácsolás. De a fordítást a luxemburgi szolgálat kell elássa, Úgyhogy egy másik téma. No de hát, barátaid. Ennyi volna. Október 12-én délután lesz a következő ülésünk, október 13-án reggel folytatódik, még aznap délután. Néhány hét múlva találkozunk tehát. Meg hát persze Strasbourgban még előtt a plenáris szavazáson. Köszönöm.